Good morning, ladies and... Jó reggelt kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kezdjük a mai ülésünket. József Stiglitz professzort hívtuk meg eh, a mai ülésünkre. Sok szeretettel köszöntöm az Európai Parlamentben, illetve Okampon professzort, kolumbiai miniszter, kolumbiai miniszter volt ő, és most pedig a Kolumbia Egyetem professzora, egyetemi tanára. Nagy örömmel üdvözlöm professzor József Sziglitz, aki Nobel-díjas közgazdász, Azért hívtuk meg önt, mert ön a panamai, vizsgáló, panamai iratokról szóló vizsgáló bizottság, tényfeltáró bizottság tagja volt, és eszmecserét szeretnénk folytatni önnel a tapasztalatairól ebben a bizottságban szerzett tapasztalatairól. Elküldtünk önnek egy listát, kérdéslistát, és és nagyon örülök annak, hogy ezeket megválaszolta, és ezekre adott válaszokat körbeküldtük a kollégák között. Meghallgatjuk az ön előadását, bevezetőjét, amire kb. 10 perc áll rendelkezésre, és ezután lehetőséget adunk a kérdésekre, válaszokra. 14 nyelven van tolmácsolás, és a kérdéseket úgy szoktuk föltenni, hogy 5 percet adunk kérdés-válaszra, de most ez három percre kellene csökkenteni. Három percre, tehát egy perc kérdés, és utána pedig időt adunk a válaszra. Tessék, megadom a szót. Well, thank you very much for this opportunity to, to address you. Uh, sok szeretettel köszöntök mindenkit ma délelőtti eszmecserén. Az önök rendkívüli bizottságá, bizottságának témája nagyon fontos, ugyanis ezek a titoktartásra alapuló paradicsomok, amelyek nek köszönhetően a panamai üzletek virágozhattak, ezek adják a témáját, és ezek nagyon károsak a globális gazdaság és a globális társadalom tekintetében. Ezek olyan területek, ahol adó elkerülésre, adó csalásra, sőt pénzmosásra is eh, kerül sor. Olyan pénzekről van szó, amelyek kétes tevékenységek finanszírozására szolgálnak. A Panama eh, iratoknak az egyik lényege, lényeges eleme az volt, hogy feltárja ezen tevékenységnek a méretét, a dimenzióját. Természetesen mindannyian tudtuk, hogy eh, ezek a titokzatosságon vagy titoktartáson alapuló adóparadicsomok, ezek léteznek, és tudtuk, hogy ezekben folyik tevékenység. Azonban a Panama iratok fényt vetettek arra, hogy konkrétan miről is van szó. Azt kell hangsúlyoznom, hogy a tevékenységek, a Panama irat adatokban leírt tevékenységek 80%-ára nem Panamában került sor, és ez azt mutatja, hogy ez egy globális probléma. Az iratokat azért nevezik panama iratoknak, mert mert ez angolul egy alliteráció, Panama Papers, és szépen hangzik, és hogyha azt akarjuk hogy valami nagyon elterjedjen, mint például a LuxLeaks, ugyan ennek a mintájára a Panama Paper, ez már a hangzása miatt is gyorsan elterjedt. Emellett azért nevezik ezeket panamai iratoknak, mert egy panamai székhelyen rendelkező ügyvédi iroda volt az, amely ezen tevékenységekben minden részt vett, és tulajdonképpen ők voltak a ők tartották a kezükben a szálokat. Egy irodáról van tehát szó. Ne felejtsük el, hogy négy hatalmas ügyvédi irodának az egyikéről van szó, tehát csak az egyikéről van szó, és ráadásul ezt tekintik a négyből a legkisebbnek Panamában. Úgyhogy látják, hogy egy aprócskább vagy kisebb ügyvédi iroda mi, mit e, tud elérni, vagy milyen szálakat tart a kezében, hát akkor gondolják el, hogy egy nagyobb ügyvédi iroda e, milyen tevékenységeket fed el. Akiknek nem volt ideje megnézni az írásbeli válaszaimat, azoknak röviden elmondom, hogy miután a Panama iratok napvilágra kerültek, Panama nem meglepő módon úgy érezte, hogy hát a jó hírükön csorba esett, és főleg amiatt, mert amúgy is már a hírnevüket eléggé megrengették a kábítószerügyek és egyéb ügyek, mindenképpen vissza akarták állítani, vagy helyre akarták tenni a jó hírüket, visszaszerezni. A jó hír visszaszerzése mellett nagyon fontos az üzleti modell megváltoztatása, és engem megkértek arra, megpróbáltak meggyőzni arról, és sikerült is, hogy csatlakozzam egy, egy bizottsághoz, egy ügyvédel együtt, aki 25 évig az OECD keretein, berkein belül a korrupciós ügyek ellen harcolt, ő is belement ebbe, én pedig azért mentem bele, azért csatlakoztam, mert azt gondoltam, hogy modellt dolgozhatunk ki arra, hogy mit kell tenni, egy olyan országról van ugyanis szó, amelyeknek mindenképpen reformokat kellett bevezetniük, és ez akár minta lehet a többi országok számára. Akár az Egyesült Államok számára is, ugyanis az Egyesült Államokban is elég sok területen, sok államban, szövetségi államban még mindig vannak ilyen kis adóparadicsomok, vagy banktitok paradicsomok. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy esetleg ki lehet dolgozni egy mintát, egy sémát, amit globálisan fel lehet használni. Sajnos a munkánk elején a panamai kormánynak elmondtuk azt, hogy garanciákat akarunk arra, hogy átlátható lesz a jelentésünk, hogy közzé teszik a jelentést, miután persze adunk időt a kormánynak is arra, hogy válaszoljon, reagáljon a jelentésünkre. Hetekig vártunk, de a kormány nem adta meg ezeket a garanciákat, és végeredményben meg is erősítették, hogy nem fogunk kapni garanciát, úgyhogy le kellett mondanunk, úgy éreztük. De azt gondoljuk, hogy elég sok munkát végeztünk, és még így is sikerült elég hasznos ismeretekre szert tennünk, amelyekből egy jelentést tudtunk összeállítani, és ezzel össze tudtuk foglalni azt, amire addig jutottunk, azokat az ismereteket, amelyeknek amelyeket szereztünk. Ez volt tehát a jelentésünk háttere, az árnyék gazdaság leküzdése, ez a címe ennek. Röviden hadd mondjam el, hogy melyek azok a központi elemek, amelyek szerepelnek a jelentésben. Az elsőleges az az, hogy ez ilyen típusú titoktartás a globalizáció sötét oldalának tekinthető. a pénz elrejtése. Mindegy, hogy honnan származik ez a pénz, pénzmosásból, adóelkerülésből. Ez a globális társadalom működését ássa alá. Még az előtt írtuk meg a jelentést, hogy um, került volna az amerikai elnök választásra eh, de azt gondoltuk, hogy globalizáció ellenes reakciót válthat ki, hogyha nem csillapítjuk a globalizáció káros hatásait. A, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy a globalizáció jó dolog, azoknak is, akik így gondolják, a globalizáció be, sötét oldalait nekik is ezzel nekik is szembe kell nézni, és erre nekik is választ kell találni. Egy másik dolog, amit szintén hangsúlyoztunk, az az, hogy átfogó megközelítésre van szükség, ami a titoktartást illeti. Ha van a, a világon olyan hely, ahol a titoktartás uralkodik. A, a, ezt a helyet meg fogják találni azok, akik a tevékenységüket el akarják rejteni. És ezt meg is fogják tenni. Tehát átfogó globális megközelítésre van szükség, és zéró toleranciája, e, toleranciára ebben az összefüggésben. És ez azt jelenti, hogy globálisan kell választ találni e, erre a e, problémára. Azt gondolom, hogy Európa egyedül is ah, nagy hatással lehet ebben a e, kérdésben. Egyesek azt mondják, hogy nem lehet ezzel foglalkozni, nem lehet ezt megoldani, mert ez túl komplex, túl eh, nehéz. De hogyha megnézzük, hogy például mi a helyzet a háborúval és a terrorizmussal, ezeken a területeken a titoktartást, a dolgok elfedését sikerült megszüntetnünk, sikerült lefülelnünk a tranzakciókat és felmutatni, leleplezni a terrorizmus finanszírozásának útját. De ami viszont a pénzmosást illeti, ez erre nem tudunk összefogni, ez ellen nem tudunk összefogni. Néha meghívnak akár ezekbe az adóparadicsomokba, vagy titoktartási paradicsomokba is, és meg kérnek arra, hogy tartsak előadást, és akkor én előadom nekik, elmondom nekik, hogy mennyire káros az, hogy az ő tevékenységük, az, hogy elrejtik a tevékenységüket a társadalom elől. Nem tudom, hogy miért hívnak meg, lehet, hogy ezzel akarják magukat ostorozni, megtisztulni, hogy meghallgatják tőlem, hogy ők mennyire káros tevékenységet folytatnak. Minden esetre egyszer az egy bankár egy ilyen előadás után odajött hozzám, és azt mondta, hogy nem is, hogy azt mondta nekem, hogy nem értem az ő üzleti modelljüket. Mi nem csináljuk azt, amit ő, amiről ön beszélt, nem e, mi nem vagyunk korruptak, nem vesztegetünk meg senkit, nem sikasztunk semmit, mi tulajdonképpen csak adóelkerülésben utazunk, és kérdeztem tőle, feltettem a kérdést a bankának, hogy és hogy ön honnan tudja, és ő azt mondta nekem, hogy hát azért, mert megkérdeztem az ügyfeleinket. Úgyhogy hát ezt a tanulságot tudtam ebből levonni. Azt hiszem, hogy ezzel a problémával mindenképpen foglalkozni kell. Azt hiszem, hogy Európa egyedül is nagy változást tud elérni, nagy hatással lehet. A jelentésünkben egy dolgot hangsúlyozunk, mégpedig azt, hogy nem csak az offshore paradicsomok azok, amelyek ezen tevékenységben részt vesznek, hanem onshore, tehát Európa vagy Amerika kellős közepén is lehetnek ezek a területek. Európának és az Egyesült Államoknak foglalkozniuk kell ezzel a problémával. Az egy Egyesült Államok kormánya kezdett reagálni a panama iratok kiszivárogtatása után a pénzügyminisztérium részéről tehát fölmerültek bizonyos reakciók, és a tényleges tulajdonlás, a tényleges tulajdonosok kérdésében kapcsolatban is sikerült már egyes válaszlépéseket elfogadni meg kell, őszintének kell lennem, nem vagyok benne biztos, hogy az új elnökünk folytatja majd a megkezdett utat, hiszen ő maga is egy adóelkerülő. Úgyhogy ha az elnök maga a fő elkerülő vagy a fő csaló, akkor nagyon nehéz bizalmat kiépíteni. De ezért is fontos, és ennél annál is inkább fontosabb, hogy Európa vezető szerepet játszon ebben a kérdésben, mert különben tényleg túlnő rajtunk a probléma. Egy másik dolog, amit hangsúlyoztunk a jelentésünkben, az az, hogy ez a pénzügyi piacokon túlmutató probléma. A bankokra koncentráltak eddig sokan, a bankok rossz szerepet játszottak ezen tevékenységek nagy részében. A bankokra azonban elég szigorú ellenőrzés vonatkozott, úgyhogy sok reformot vezettek be. Nem mondanám, hogy nagy lelkesedéssel, de arra kényszerítették őket, hogy válaszlépéseket fogadjanak el. De van egy egész ipar, amely erre épült, szolgáltatások garmadája, amelyek erre épültek a titoktartásra, főleg az ügyvédek, Főleg az az ügyvédi iroda, amelynek neve alatt tulajdonképpen kirobbant a botrány. Mi nagyon szigorú intézkedéseket javaslunk ezen ügyvédi irodákkal szemben a jelentésünkben. Egy másik dolog, amit szintén hangsúlyozunk, sok esetben országok egyezményeket írnak alá, hogy nyitottak lesznek és átláthatóak, és automatikus adóinformáció cserét fognak folytatni, és aztán aláírják az egyezményt, és mindenki nagy boldogan hazatér csak hogy éppen nem ennek kellene következnie, ugyanis a megvalósítás, a végrehajtás az elengedhetetlen. Az országok ezt tudják, hogy ha aláírnak egy egyezményt, és azt nem hajtják végre, semmi nem történik. El tudják képzelni, hogy egyes országokban az igazságszolgáltatás nem nagyon valószínű, hogy az ilyen egyezményeket be fogja tartatni úgyhogy nemzetközi végrehajtásra, megvalósításra lenne szükség. Úgyhogy nem csak arról van szó, hogy miben egyeznek meg az egyes országok, hanem arról is, hogy a végrehajtás, a betartatás megtörténjen. Nagyon sok részletre kitértünk a jelentésünkben, ami a következményeket illeti, az elveket, az árnyék gazdasággal kapcsolatban egy dolgot, ha egy dolgot kell kiemelnem, akkor azt emelném ki, Ez pedig a következő, a tényleges tulajdonosok eh, kérdése. azok, akik ezen kétes tevékenységekre adják a fejüket, megtanulták, hogyha egy vállalat láncot, cég láncot hoznak létre, A, B, C, D lánc szemeket egyik a másiknak a tulajdonosa, akkor a végén már a, a, a, akik vizsgálódnak az ügyben feladják, mert már senki nem fogja megtalálni, hogy ki áll a lánc csúcsán. Ez a, a bűnöldöző szerveknek nagyon megnehezíti a munkáját. Azért tartottuk tehát fontosnak, hogy köz, közzétett nyilvántartásokban lehessen látni, hogy kik a valódi, a tényleges tulajdonosok. Ez számomra abszolút kritikus jelentőségű és kereshetőek legyenek ezek a nyilvántartások, tehát ne csak bűnüldöző szervek, hanem akár a média is hozzáférhessen és megtalálhassa a tényleges tulajdonosokat ezekben a nyilvántartásokban. Nem csak a törvénytelen tevékenységek használnak ilyen komplex hálózatokat, hanem sok nagy multinacionális cég is több száz alvállalkozással, alvállalattal rendelkezik. Mire, miért van erre szükség? Ezek mit csinálnak? Természetesen felmerül a gyanú ezekkel kapcsolatban, hogy nem akarják befizetni az adót, adóelkerülésben utaznak. Próbálják saját magukat védeni a felelősséggel szemben, hogyha például valami törvénytelent vagy elfogadhatatlan dolgot csinálnak, akkor beperelik őket. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak törvénytelen tevékenységeket folytatók hoznak létre e, ilyen hálózatokat, céghálózatokat, hanem számos tisztességesnek tartott cég is. Ezért annyira fontos az Európai Unió, főleg amiatt is, ami most az USA-ban folyik politikai szinten. Nagyon fontos, hogy önök a felelősséget vállaljanak ebben a témában, feltárják ezeket a kérdéseket, és biztosítsák, hogy ezek a titokzatosságon, titoktartáson alapuló paradicsomok ne áshassák alá a globális társadalmakat. Köszönöm szépen. Stiglitz, Köszönjük Stiglitz úr ezt a nyílt egyértelmű bevezető előadást. Most ránézek az órámra, és egyben megnyitom a PANA bizottság vitáját. A két társjelöldóval kezdünk. Jeper Kófort és Péper, Péter Jezsek lesznek. Jeppe. köszönöm, és köszönöm Zsó, hogy nagyon nagyszerű előadást tartott. Három konkrét kérdésem van. Írásbeli válaszában azt mondta, hogy globálisan kell a titokzatosság vagy a titoktartás ellen támadást indítani offshore és onshore, mit tehetünk mi, mint Európai Unió, illetve van-e ideje annak, hogy eljött az ideje annak, hogy egy világ méretű csúcs találkozót szervezzünk a probléma megoldására, ahogy például klímaügyekben. Ebb, e, másik dolog, mi kértük e, egy állásfoglalásunkban, hogy egy globális regisztert képezzenek minden olyan eszközről, ami az emberek, illetve a cégek kezében van. Van-e ennek lehetősége? Nyilván ezt igazolható kell, hogy legyen ez megfelelő megoldás lehet-e, illetve egyáltalán elképzelhető-e. Harmadszor ön beszélt a az adóelkerülés lehetővé tevői számára a szankciókról, büntetésekről, ugye itt ügyvédekről van szó, illetve vagyonkezelőkről. Mit lehet tenni az ügyben, bevonni a működési engedélyüket, vagy milyen szankcióra gondolhatunk itt? Köszönöm. Stiglitz professzor. Azt gondolom, hogy a globális csúcs találkozó gondolata az egy nagyon jó ötlet, és azt is gondolom, hogy amit ön most mondott, illetve amiről itt most beszélünk, az egy komoly globális probléma, Eh, Zukman munkájában is eh, szerepel az, hogy egy igen nagy százaléka a globális vagyonnak eh, nem kerül adóztatásra, illetve bejelentésre. És itt érdemes aláhúzni azt is, hogy Európában eh, nagyobb a baj, mint eh, Amerikában. Nem a korrupció nagyobb, hanem az adózási problémák nagyobbak Európában. Ugyanis eh, az Egyesült Államokban az adóztatás az, az állampolgárságon alapul. Tehát egy amerikai állampolgár be kell, hogy vallja a jövedelmét, függetlenül attól, hogy ezt a jövedelmet hol szerzi, még akkor is, hogyha a Kajmán szigeteken szerzi. Tehát a Kajmán szigetekre menni önmagában, elfben az nem védi meg őt attól, hogy be kelljen vallani a jövedelmét. Hogyha eh, beállít, vagy eh, létrehoz egy eh, kamuvállalatot, akkor mentesül csak attól, hogy be kelljen azt jelenteni, illetve az adóhatóságnak, hogyha az amerikai többség, az, bocsánat, az amerikai részesedés az kisebbségben van a cégen belül. Nyilván itt az európai többség segíthet az amerikainak, hogy, hogy titokban tartsa. Tehát valójában ez egy európai externália az Egyesült Államok kárára ebben az esetben. Az európai adóztatás azonban az állandó lakhely szerint történt történik, eh, illetve eh, az szerint, hogy eh, ott szerezte-e a jövedelmet, tehát nincsen globális kitekintése az adóztatásnak, és éppen ezért az offshore kezelése az problémásabb Európában. És ezért is szerintem fontosabb Európának ezt a problémát megoldani, mint Amerika számára. Egy globális csúcs, amely felhívja erre a figyelmet, az és kimondja azt, hogy ezzel a világ minden táján foglalkozni kell ezzel a problémával, az hasznos lehet. Hasznos lehet azért is, mert um, én beszélgettem különböző adóparadicsomi um, ott uh, működő uh, emberekkel, és uh, ők maguk mondják, hogy nem szeretnénk mi sem ebben az üzletben részt venni folyamatosan, de ha mi feladnánk a lehetőségeinket, akkor az emberek máshová vinnék. Tehát igazán ők akkor akarnak jobb állampolgárok lenni, vagy polgárok lenni, hogyha mindenki más is jobb lesz, és betartja a szabályokat. Hogyha egy globális csúcson olyan globális normákat sikerül létrehozni, amelyek eh, megfosztják őket ettől, a, ettől az ürügytől, hogy ők azért eh, szegik meg a szabályokat, mert máshol is megszegik, és fel lehetne lépni azon országok ellen, amelyek aláássák ezeket a globális normákat. Tehát egy, az elveknek ilyen megfogalmazása az, az valóban nagyon hasznos lenne. Ami a második kérdés illeti, azt gondolom, hogy nincs oka annak, hogy egy adott ország ne tudja megmondani, hogy ki a tényleges tulajdonosa az adott országban elhelyezkedő vagy működő cégeknek. És ez lenne mondjuk az egyik norma eh, globálisan. Eh, Panamában több százezer cég van bejegyezve, azt akarjuk tudni, hogy ki a tényleges tulajdonosa ezeknek a cégeknek, mit tesznek, milyen tevékenységet folytatnak ezek a cégek, miért jöttek létre, ténylegesen szereznek-e jövedelmet, amennyiben nem szereznek jövedelmet, akkor mégis miért eh, vannak. És hát ugye ennek a dolognak az egyik része az, hogy eh, elmondják, kötelezzük őket arra, hogy elmondják, eh, hogy, hogy mégis mit végeznek, mint tevékenységet, illetve ha mennyiben éves díjakra is köteleznénk őket, akkor az alvó vagy halott cégeknek az ezreit, tízezreit egyik időszakról a másikra, vagy egyik napról a másikra el lehetne e, gyakorlatilag ki lehetne söpörni. E, tehát azt gondolom, hogy ez is egy végrehajtható, vagy megcsinálható gondolat lenne. A világ eszközállományát nézve, az a kérdés, hogy minden ország írja össze, hogy eh, kinek milyen tulajdona van. Nos, ez még a, ez még a legjobb helyeken sem. Uh, on the sanctions, I think uh, one of the things we propose are... Ami a szankciókat illeti, eh, mi azt javasoljuk, hogy eh, nagyon határozott szankciókat vezessünk be azon cégek ellen, személyek ellen, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, beleértve azokat a azt a szankciót is, hogy valóban bevonjuk a működési engedélyét, amennyiben pedig ország szegi meg a normákat, nem tartja be ezeket az átláthatósági normákat, akkor valójában ezeket az országokat hát eh, el kellene szigetelni, nevezetesen például úgy, hogy az EU bankok számára meg kellene tiltani, hogy eh, ezeken a jogterületeken bejegyzett bankokkal bármifajta üzleti tevékenységet folytassanak. Köszönöm. Péter Jezsek következik, eh, ő a másik társadalmunk. Köszönöm, professzor úr, hogy itt van, és köszönjük a korábban megküldött írásbeli válaszokat. Elhangzott már, hogy szükség lenne a szabályok nemzetközi betartatására, kikényszerítésére. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság kilép Európából, Amerikába Donald Trump lesz az elnök, ott van a londoni City, ott van a, a, annak a brit Virgin szigetek, és az megválasztott amerikai elnök adóreformmal akarja Amerikát újra nagyjá tenni, mondja ő, és egyes cégek külföldön hagynak pénzt, és lehetőségük van arra, hogy 10%-kal, különadóval hazahozzák a pénzt. Ugye ez egyfajta adóamnestia hogyan, hogyan változtathatják meg, vagy befolyásolhatják a mi adó elkerülés elleni harcunkat ezek az intézkedések, illetve események. Köszönöm, Stiglitz professzor. Nos, azt gondolom, hogy az ön által felvetett első kérdés, az az onshore adó elkerülés, a Londoni City, illetve a brit Virgin szigetek. Erről beszéltem korábban, hogy Amerikában és Európában is vannak olyan joghatóságok, amelyek nem felelnek meg a jó normáknak, nem tartják be azokat. És azt gondolom, hogy itt az EU-nak egységesen kellene fellépnie, ezt nem szabad megengedni a saját területükön. Eh, és eh, a tagállamokra nyomást kell gyakorolni, és én nem gondolom, hogy eh, diszkriminálni kell a Panama és az Egyesült Államok között, bár reálpolitikailag nyilván egységesen kezelni ezt a két országot az nehézségekbe ütközik, de az amerikai fennhatóság alatt működő adóparadicsomok ellen is fel kell lépni. Egyébként az amerikai pénzügyminisztérium legalább elindult a jó irányba, és bizonyos lépéseket megtett a panamai botrány után, ami megint csak azt mutatja, hogy a közvélemény nyomásra képes mozgásba hozni a dolgokat. Ami pedig az amerikai jogi adópolitikát illeti, illetve az amerikai cégek külföldi eszközeit és pénzét, készpénzét illeti, valóban az adó kódexben vannak hibák, amelyeket már régen ki kellett volna javítani. Régóta ismerjük ezt. Az amerikai cégek, amelyek külföldön pénzt eh, szereznek, azoknak eh, a profitját csak akkor adóztatják meg, hogyha azt a pénzt hazahozzák az Egyesült Államokba. Ez gyakorlatilag arra ösztönzi őket, hogy ne fektessenek be az Egyesült Államokba. És ez egy elég rossz ötlet volt. Valójában ez munkahelyeket eh, tett tönkre, illetve szüntetett meg Egyesült Államokban. És ez egyébként megmutatja a nagy nemzetközi cégeknek a hatalmát, hogy képesek voltak arra, hogy beillesszék, bevetessék az adókódexünkbe ezt a szabályt, ami egyébként az Egyesült Államokban eh, kifejezetten káros a teremtésre. De eh, voltak reformjavaslatok, amelyeket Bush elnök bevezetett, és azok nem működtek jól. Eh, ilyen volt az adóamnestia javaslat is. Valóban az adóamnestia az ugye tax holiday angolul, és valójában tényleg csak holiday, tehát rövid ideig tart, és igazándiból csak elhalasztja azt a problémát későbbre. Darius Rosati következik az EPP részéről. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm Stiglitz professzor úr, hogy eljött hozzánk. És arról szeretném önt kérdezni, hogy mit tehetnénk mi itt Európában annak érdekében, hogy csökkentsük az ösztönzőket amelyek az EU-s cégeket arra ösztönzik, hogy adóparadicsomokba távozzanak, és ott mindenfajta trösztöket, alapítványokat és egyéb shell céget hozzanak létre. Az adórendszer, illetve a jogszabályok átalakítása érdekel engem, tehát hogy mi a tanácsa erre vonatkozóan, hogy ezt a tényezőt csökkentsük, ami erre ösztönzi a cégeket, hogy adóparadicsomokba távozzanak. A második kérdésem az az, hogy mit tehet a nemzetközi közösség annak érdekében, hogy a nem együttműködő joghatóságokat, államokat arra kényszerítsék, hogy igenis együttműködjenek. Ők ugye azt mondják, hogy ez a nyomásgyakorlás megsérti az ő szuverén jogukat, hogy független államként működjenek, hogy lehetne ezt elkerülni. Köszönöm, Stiglitz professzor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 Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Professzor úr, ami, ahogy tudja, az Európai Unió most próbál listát készíteni a nem kooperatív joghatóságokról, a nem kooperatív országokról. Ön is kiemelte, hogy ez fontos tehát az írásos válaszaiban ezt említette. A fiskális preferenciákról is szól az írásos válaszai, válaszaiban, illetve említi azokat a zónákat, ahol nem kell adót fizetni. A, az, hogy mondjuk a 0%-os adókulcs, vagy a 0%-hoz közeli adókulcs az önvéleménye szerint a titkossággal együtt, a titoktartással együtt elegendő ahhoz, hogy nem együttműködő joghatóságként határozzunk meg egy joghatóságot, egy harmadik országot? Köszönöm szépen, visszadom a professzornak a szót. Igen, köszönöm szépen. Nagyon fontos ez. Hadd hangsúlyozzak valamit az adópreferenciákkal kapcsolatban. these tax-free zones that some countries. Ezek az úgynevezett adómentes zónák, amelyek megvannak bizonyos országokban. Azért veszélyesek, mert a pénzmosásra biztosítanak lehetőséget, ugyanis ha valaki valami fajta tevékenységet folytat, de ugye ez csak a, a felszín, tehát azt mondják, hogy mondjuk szövetet gyárt, lehet, hogy ezt elvégzi egy ilyen adómentes zónában, de a valódi tevékenység, ami ez alatt meghúzódik, e mögött meghúzódik, az a pénzmosás, és kihasználják az adómentes zóna előnyeit. Gyakorlatilag a nyereség, amire ott szertesz a vállalkozás, adózatlan marad, és éppen ezért problémás ez, rengeteg technikát, stratégiát alkalmaznak. A szerencsejáték például egy hasonló dolog, amit a pénzmosásra felhasználnak, de az adómentes zónákat ugyanígy kihasználják. Tehát, ha egy adómentes zónával találjuk szemben magunkat, azt nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Lehet, hogy vannak valódi gazdasági vállalkozások, amelyek működnek, de azért sok pénzmosási, pénzmosás célzó tevékenység is működik itt. Ezért nagyon szigorú normákat kell alkalmazni az ilyen adómentes zónákban, és nagyon szigorúan kell ellenőrizni a vállalkozásokat. Tehát, hogyha kiderül, hogy bármilyen társaságnak megkérdőjelezhető bármilyen tevékenysége, akkor nem lehet engedélyezni azt, hogy egy társaság itt adómentes zónában működhessen. Amennyiben ezt megteszi mégis a kormány, tehát nem tétja ki az adómentes zónából az érintett vállalkozást, akkor az adott ország az nem együttműködő joghatóságnak minősül. Minden országban ugye megvannak a normák, a szabályok arra, hogy hogyan kaphat valaki engedélyt, banki működési engedélyt, és így tovább és nem akarjuk, hogy mondjuk sötét múltú, idézőjelben téve sötét múltúak bankot nyithassanak, vagy működtethessenek bármilyen országban. Hát ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni mindenki esetében, aki adómentes zónában tevékenykedik. Köszönöm szépen. Noke következik az ECR képviseletében. Tisztelt professzor úr, hogyha Jól értettem. Azt javasolja, hogy az átlehető, átláthatóságot erősítsük, tehát meg kell változtatnunk a jogi keretet annak érdekében, hogy az átláthatóság erősebb legyen. Ön közgazdász, kérdezem, hogy mi a helyzet a más kérdésekkel, az ösztönzőkkel, az ösztönzők ellen, eh, ellentéteivel, az, a helyettesítéssel. Az ösztönzők eh, elé, ösztönzőkkel eddig azt érték el, hogy eh, egy hatalmas iparág alakult ki, bankok, pénzügyi szolgáltatók, ügyvédek, a Mossack Fonseca és más ügyvédi irodák, illetve mások még, akik részt vesznek ebben a bizniszben, azok, akik például az offshore cégeket vezetik. A kérdésem a következő. Hogyha, átlát, hogyha erősítjük az átláthatóságot, és áttörjük ezt a láncot, mi a helyzet a szubstitúciós lehetőségekkel a tényleges tulajdonosok számára? Találnak-e valamilyen más módot arra, hogy elrejtsék a vagyonukat, az Európai Uniós országok helyett például más országokba mennek. Aztán mi, mit gondol az ösztönzők, tehát az adó elkerülés, az adócsalást ösztönző dolgok vissza szorításával kapcsolatban, annak érdekében, hogy mondjuk erősítsük az ösztönzőket a whistleblowerek, a bejelentők számára. Hogyha például valaki leleplez valaki, valakinek leleplezi a kétes tevékenységét, akkor büntetlenséget kap, és ráadásul a leleplezett vagyon egy részét is megkapja. Válasz. Hát igen, úgy tűnik, hogy egy hatalmas nagy ellátólánc van, ami támogatja és fenntartja ezt a titoktartásra épülő iparágat. A probléma az az, hogy minden lánc szemet meg kell támadnunk a bankrendszert. Itt lehet, hogy ezen a területen sikerült előrelépést elérnünk, de ez nem volt elegendő. Most eh, az ügyvédi irodák következnek, illetve a tényleges tulajdonosok eh, eh, feltárása a következő pont, és remélem, hogy sikerül elég helyen megtámadnunk ezt a rendszert, annak érdekében, hogy az átláthatóság megvalósuljon. A kérdés arra irányult, hogy elvileg a titoktartás erő, erői elég erősek ahhoz, hogy valami más megoldást találjanak maguknak a titoktartást keresők. Ezért mondom azt, hogy globális megoldást kell találnunk. Hogyha valóban globálisan megtámadjuk ezt a rendszert, akkor nem gondolom, nem vagyok biztos benne, hogy találnak maguknak más megoldást. Azt gondolom, hogy a legszörnyűbb aspektusai a Panama iratoknak megoldhatók, ezeket eh, ki lehet írtani, meg lehet oldani, ezzel ellen fel lehet lépni. hogyha ez a bizottság, illetve más bizottságok folytatják a feltáró munkájukat, a vizsgálati munkájukat, akkor újabb és újabb aspektusok merülnek fel, és egyre nehezebb lett, lesz a titkot megtartani. Folytatnunk kell a munkát, de szerintem a háború megnyerhető. Ami a másik dolgot illeti, ezzel teljesen egyetértek. Az ösztönzők nagyon fontosak a whistleblowerek, a közérdekű bejelentők számára. Egy dolog, ami engem aggaszt, és amiről beszélünk a jelentésben, az az, hogy egyes országokban ennek az ellentéte igaz. ső, a, sőt, az az igaz, hogy maguk a bejelentők kerülhetnek börtönbe. Egy olyan ország, amelynek ilyen jogi kerete van, annak fekete listára kellene kerülnie. Az egyik dolog, ami miatt fekete listára kerülhetne az ország, az az, hogy meg ellehetetlenítik az átláthatóságot. Azt gondolom, hogy ezek lennének azok a negatív ösztönzők, A negatív ösztönzők, amelyek már léteznek, ezek például a e, közérdekű bejelentők büntetése, ezt meg kell szüntetni. Köszönöm szépen. Márta Ruiz következik az Alda részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Stiglitz professzornak is. Ez a parlament történelmi lehetőséget kapott ennek a problémának a megoldására. Ezt az esélyt ki kell használnunk, de nagy problémáink is vannak, ami az adócsalást, adó elkerülést illeti. Olyan definíciókra van szükség, amely mindenki számára eh, érvényesek, illetve a fekete listára. Erről is beszélt az Európai Bizottság, a javaslatát már benyújtotta eh, erre a fekete listára ez azt jelenti, hogy a, jelenteni, hogy a vállalati adó, hogyha nincs, nem, nem vett ki vállalati adót egy ország, akkor fekete listára kerülhet. A tagállamok ezt visszautasították, ezt a listát. Azt gondolja-e, hogy egy ilyen kritérium nélkül egy ilyen lista egyetlen bármilyen jelentőséggel rendelkezne-e, illetve konkrétan mit gondol más kritériumokról, milyen kritériumok szükségesek konkrétan egy ilyen fekete lista összeállításához, milyen kritériumok alapján kerülne egy ország a fekete listára. Németország és Luxemburg eléggé idézőjelben előkelő helyen áll, ami az üzleti titoktartást illeti, és ennek köze van nyilván az adócsaláshoz, adóelkerüléshez is. Ezen a területen, ezekben a két országban is fontos lenne előrelépni. tulajdonképpen meg kell szüntetni az Alibaba és 40 rabló gyakorlatot. Válasz. azt gondolom, hogy olyan ügyek merülnek, több ügy is fölmerült, több kérdés is fölmerült az ön kérdésében. A nulla vállalati adó mindenképpen kritizálandó az adók verseny szempontjából. A második jelentés, amelyet a ami, a nemzetközi vállalati adóval foglalkozó nemzetközi bizottság jelentése volt, és ebbe felmerült, hogy az adó versenyt, ha megengedjük, akkor nulla adókulcs is felmerülhet, és ha erre kerül sor, hogy valaki másnak kell viselnie az adózás terhét. És ez nem méltányos, nem hatékony. A nulla százalékos adókulcs kérdése pénzmosás és a titoktartás. Nos, ezzel kapcsolatban elmondtam már néhány perce, hogy ez fontos szerepet játszik, de nem minden olyan ország, amelyben alacsony az adószint, nem minden ilyen országról mondhatjuk el, hogy, hogy törvényellenes tevékenységet folytatnának, vagy adóversenyt, vagy más erkölcstelen dolgot. Hogyha nullára megy az adókulcs, akkor azonban fel kell tennünk a kérdést, hogy mi történik, mert hát magától értetődik, hogy 0 százalékos adókulcsnál nem lesz sok bevételünk, adóból legalábbis. Lehet, hogy munkahelyeket teremtünk ezáltal, de sok esetben, mint például az Apple esetében, Írországban, nagyon kevés munkahelyet hoztak létre Írországban a nulla adókulcs mellett is. Úgyhogy föl kell tennünk a kérdést, hogy hová vezet ez. Egy dolog, amit Európa tehet, az az, hogy ezeket az adó, előzetes adóhatározatokat, döntéseket közzéteszik az Apple az miért kapja más adó elbírálást, mint a General Electric, vagy a Google, vagy, valaki, vagy bárki más? Csak az USA kongresszusának köszönhetően fedezte fel Európa, hogy az Apple különleges adóelbén elbánásban részesül. A titoktartás problémája, vagy a titkos egyezmények problémája, hogy ezek titkosak, és ha titkosak, akkor nem tudunk róluk. És csak az USA kongresszusának köszönhetően derült fény erre a problémára. Ezt nem szabadna tolerálni. Ezeket az egyezményeket közzé kellene tenni, hogy értékelni tudják az emberek, politikusok akár, hogy miről van szó. És hogyha az Apple vagy más cég ilyen egyezményt költ, akkor ezt közé kell tenni. Ha ezt tették volna, akkor az összes másik cég is 0%-os adó kért volna, akkor Európa adóbevétele amerikai cégektől nulla lett volna, ezt elfogadhatatlannak tekintették volna az európaiak, és felléptek volna. Ez egy fontos példa arra, hogy nagyon súlyos politikai következményei vannak a titoktartásnak, a titkos egyezményeknek, úgyhogy európai országok egymás elleni kijátszása tulajdonképpen erre került sor, és ez nem elfogadható. Fábio de Mázi következik a GUA részéről. Köszönöm szépen, Stiglitz úr, ön Írországról beszélt, és Írország arról számolt be, hogy adó elkerülések miatt 26 százalék nőtt a GDP-jük, sajnos azonban ez nem, ennek az áttételes hatásai nem érnek el minden polgára. Hogyan lehet Európa politikai problémáit megoldani a a beruházások hiányát, stb. ezt hogyan lehetne felpörgetni. Amikor a fekete listáról beszélt E, amikor Washingtonban jártunk, az igazságügy minisztérium azt mondta nekünk, hogy nem tehetünk semmit e, a a titoktartással kapcsolatban, az, a vállalati törvényekkel kapcsolatban, a különböző szövetségi államokban. E, talán Trumpot meg lehet elgyőzni arról, hogy a Delaware vagy más szövetségi államokban uralkodó egyeni, egyedi rendszerekkel változtatni tudjanak. Nagyon segítségünkre lenne, hogyha szankciókat tudnánk bevezetni Delaware-rel, vagy más szövetségi államokkal szemben, amelyek nem tartják be a szabályokat, hogyha ez derül ki egy esetleges vizsgálatból, hogy nem tartják be a szabályokat. Úgy tűnik, hogy mondjuk mondhatjuk azt, hogy csak olyan országokkal működünk egyet, egyet, amelyek bizonyos sztendereket betartanak, és hát, hogyha ezeket nem tartják be, akkor nem tudunk együttműködni. Az e, európai államok nem jutnak hozzá az adóbevételeikhez azért, mert az Egyesült Államok nem tartja be, nem tartanak be bizonyos sztenderdeket. Talán ezzel elérhetnénk a magatartás megváltoztatását. Amit a pénzügyminisztériumban hallottak, az lehet, hogy csak kifogás volt, de most végül is hoztak bizonyos lépéseket, döntéseket. Egyrészt az közfelháborodás miatt, ugyanis kiderült, hogy New York City-ben, New Yorkban a drága apartmanok vásárlásával kapcsolatban felmerült az, hogy olyan cégek vásárolták meg ezeket az apartmanokat, amelyeknél nem tudtuk, hogy kik a tulajdonosok. Világos volt, hogy masszív pénzmosásra került sor New Yorkban az ingatlan piac bevonásával. Az USA kormánya erre reagált, és a tényleges tulajdonosok közzétételére kötelezte először New York City-ben, aztán Washington DC-ben, és aztán azt hiszem, hogy most már kiterjesztik máshova is, máshol is az ingatlan eh, vásárlásokra ezt a, a záradékot. Tehát lehetne reagálni, ha akarnának. Föl lehetne őket arra kényszeríteni, hogy egyértelműbb eh, szankciókat fogadjanak el, ez mindenképpen hasznos lenne. A szélesebb eh, körű téma, amit felvetett, ami a 26%-os növekedést illeti. Mindenki tudja, hogy ez egy, nem egy igazi növekedés. Az országok nem nőnek 26%-kal, a GDP-k nem nőnek 26%-kal, és ez is csak azt mutatja, hogy hát valami bűzlik. A 26% lehet, hogy 26%-kal növekedett a bejelentett GDP, de ez nem azt jelenti, hogy a polgárok 26%-kal gazdagabbak lennének, hogyha egy átlag polgárt megkérdeznénk Írországban, hogy a jövedelmük egy negyedével nőtt-e, 25%-kal, 26%-kal növetett, növekedett az elmúlt évben, nem hiszem, hogy bárkit is találnának, találnának aki el tudna válaszolni erre a kérdésre. Mindez csak azt mutatja, hogy az adó elkerülés típusú tevékenységek ezeknek semmi közük nincs a valódi gazdasági tevékenységhez. Amit általánosságban felvetett, az az volt, hogyha nincs igazi, valódi adóbevétel, mert hát az adó hivatal mellett mennek el a pénzek. Ezek hatalmas problémákat vetnek fel, mert nem sikerül az infrastruktúrát, az oktatást, az egészségügyet finanszírozni. A valódi növekedésben ez nagy problémát jelent. E, a beruházásokra nem tudnak sort keríteni, hogyha nincsen adóbevételük, és ez nagyon súlyos, és egész Európára és az egész világra kivetíthető következményekről beszélünk. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Pascal Duron. Monsieur le Président. Eh, Köszönöm, eh, professzor úr. Eh, Stiglitz úr ön közgazdász, ismert közgazdász és tanácsadó, de nem csak, hanem eminens tagja a Clinton kormányzatnak ugye szerettük volna, hogyha még négy évi Clinton kormányzat lesz, de a választók máshogy döntöttek. Az ön Ön ugye a döntéshozók oldalán is állt, ezért hasznos, amit mond. És igazándiból van egy személyes, most a személyen véleményére is kíváncsi vagyok. Ön azt mondta egyértelműen, hogy szükség van szankciókra azokkal szemben, akik nem tartják be a szabályokat. Szeretném tudni, a softlóval kapcsolóval, illetve a saját, a, a saját az önszabályozása kapcsolatban mi az ön véleménye, mert ugye vannak már szabályai az ügyvédi irodáknak, az ügyvédi kameráknak, de mégis milyen kényszert kell alkalmazni, hogy be is tartsák. Aztán a második kérdésem, ön tényleg részt vett a döntéshozatalban, milyen gátak vannak, amelyek megakadályozzák azt, hogy a már korábban is létező adóelkérülést kezeljük. Miért nem sikerül megoldani egy olyan közpolitikát, amely véget vet ennek a tevékenységnek, Stiglitz úr. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a, a soft law az egy fontos eszköz lehet, és én például a soft law megoldást javasoltam az államadóságválság megoldására, ahol egyébként a hard law, tehát a, a tényleges írott törvények, a kényszeri, kényszer, kikényszerítető törvények, azok nehezen működnének. Ehm, egyébként ez egy olyan terület, ahol korábban is volt sok nyomás, soft law, ha úgy tetszik, eh, negatív értelemben, eh, és eh, ezért is túl, élte túl ez a rendszer azt, hogy már régóta követelték sokan az átláthatóságot, a titoktartás végét. Úgy tűnik, hogy ezek a titok, titkosságon alapuló adóparadicsomok eléggé jól ellenállnak a soft law-nak, ezért is kell a nyomást tovább növelni. Önnek teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy vannak már standardok és szabályok, amelyek kötik az ügyvédi irodákat, és igazándiból lehet őket szankcionálni is. Tehát nem kell semmi újat kitalálni, hanem egyszerűen csak ki kell kényszeríteni azokat a standardokat, amelyeket már meghoztunk. Például, ha valaki bármilyen módon ha, ha például a Panama ad, a, iratokból kiderül, hogy valaki részt vett gyerekprostitúcióban, illetve előmozdította ezt a tevékenységet, ez nyilvánvalóan illegális, és egy egy ügyvédi irodát meg kell büntetni, hogyha ilyesmiben részt vett bűnrészesként, vagy elfedett ilyesmit. Tehát valójában tényleg csak azt mondjuk, hogy a már létező törvényeket kell betartatni, de ténylegesen nem tartatjuk be. És én azt javaslom, hogy úgy vizsgáljuk meg ezeket az adóparadicsomokat, hogy milyen módon lennének alkalmazhatók ezek a akár soft law, akár hard law megközelítések, mert valójában a soft law alkalmazásának területén sem voltunk eléggé kemények, e, tehát keményebben ki kell kényszeríteni a szabályok tiszteletét, illetve magasabb standardokat meghozni, mert hajlamosak ezek a cégek arra, hogy, hogy elsumákolják a szabályok a betartását, és, és nyilvánvalóan messze túlléptek a magatartásukban az elfogadhatóság határain. Most arra a kérdésére, hogy milyen akadályok tették lehetetlenné a probléma kezelését. Kettő akadályt lehetne azonosítani, az egyik az a tehetetlenség, a másik pedig a lobby csoportok. És akkor adok példát is mind a kettőre. Amikor én részt vettem a Clinton kormány munkájában, akkor a transferárazási rendszer példáját, problémáját felvetettem, és mondtam, hogy ez, a, ez egy akadálya a nemzetközi cégek adóztatásának. Az amerikai pénzügyminisztérium illetékesei erre azt mondták, hogy a transfer árazási rendszert az 1920-as években nagyon kemény munkával teremtettük meg, e, és nem akarjuk újra megnyitni ezt a fejezetet, tehát 70 évvel később még mindig e, nehezükre esett még egyszer kinyitni, vagy felnyitni ezt a, ezt a problémakört. Ezt nevezem tehetetlenségnek. E, nyilván volt jobb dolguk is, mint hogy ezzel foglalkozzanak. Nem gondolták annyira fontosnak. Én nagyon fontosnak gondoltam, de nem tudtam rá bírni őket arra, hogy e, valamit kezdjenek ezzel a témával és most ugye rájöttünk, hogy mennyire súlyos ez a probléma, 25 évvel később e, csak romlott a helyzet, egy olyan rendszerről van szó, amelyről én megmondtam, hogy nem fog működni, és nem is működik, tehát eh, most talán már rá terelődött a figyelem, és az a nemzetközi bizottság, amely, amelyet José Antonio neve fémjelez, eh, ráirányította jobban eh, a figyelmet. Tehát az egyik a tehetetlenség, a másik még nyilvánvalóan lobbycsoportok ezeknek a dolgoknak vannak haszonélvezői. És nyilván a haszonélvezők nem akarják elveszíteni ezt az előnyt. Ez ilyen egyszerű. Megint mondok egy példát. Egy teljesen más területről egy zöld GDP mérőszámot eh, akartam bevezetni, amely eh, mérné azt is, hogy a környezet mennyire károsodik eh, a gazdasági növekedés folyamatában. És akkor tudtam, hogy igazam van, amikor az amerikai szénlobbi azt mondta, hogy amennyiben erősködünk, akkor fel fogják függeszteni a kutatóintézetemnek a támogatásait. E, és akkor ott tudtam, hogy e, valami fontosra bukkantam rá. Nyilvánvalóan ezek az emberek nem akarták, hogy e, foglalkozzunk például a szén okozta környezeti károkkal. Nagyon sokan nagyon sok pénzt tudnak elkönyvelni a jelenlegi adószabályokkal, és éppen ezért kell fellépnünk ez ellen. Köszönöm, most akkor megnézem az órát. 7 percünk van még, de sokan van. A little bit shorter in the question and in the answer, please. Kicsit eh, legyenek rövidebbek a kérdések is, meg a válaszok is. Finch az EFDD részéről. Stiglitz professzor a jelentésében, eh, illetve a kérdésekre adott válaszában azt mondta, hogy az adóparadicsomokat el kell vágni a gazdasági eh, és pénzügyi világtól, és három javaslatot tesz. Az utolsó javaslat az az, hogy illegálissá kell tenni a bankok számára, hogy bármilyen levelező kapcsolatot tartson fel, levelező banki kapcsolatot tartson fenn egy nem együttműködő joghatóságon bejegyzett bármely bankban. Eh, el tudnám mondani, hogy ez ténylegesen mit jelent? mert ön most valójában azt szeretné, hogy szigeteljük el e, teljesen ezeket a, ezeket a, a joghatóságokat, ami adott esetben éhezést jelentene a saját gazdaság, a saját embereik számára. E, ezt ön morálisan elfogadhatónak tartaná-e? Illetve e, Trump urat ön adóelkerülőnek nevezte, esetleg hajlandó lenne kommentálni Clinton asszony adóügyeit, eh, aki kapcsolatban állt mindenfajta, eh, mindenfajta diktatúrákkal, és eh, ezek finanszírozták az ő kampányát áttételesen vagy direkt módon. Köszönöm. Nos, azok az országok, amelyek hasznot húznak abból, hogy aláássák a gazdasági világrendet, egy olyan téma, am, amelyet én Rosszati úr kérdésére adott válaszomban érintettem. Van a szuverenitásnak felelős változata, és van egy olyan szuverenitás gyakorlás, amely mások számára költséget jelent, illetve károkat jelent. Nyilván ezeknek az országoknak, a polgárainak, mármint a károkozó országok polgárainak kell a saját kormányukhoz egy olyan szózatot intézni, hogy nem, nem engedhetik meg maguknak, hogy másoknak kárt okozzanak, környezetszennyezést okozzanak, szennyezzék adóparadicsomokkal a gazdasági környezetet, ha úgy tetszik. Most legyen szó korrupcióról, gyermekpornográfiáról, vagy bármely más tevékenységről, amit ezek az adóparadicsomok elfednek. Ezek a, a, a világ többi társadalma számára negatív jelenségek, károk, Nyilván, amikor valamilyen szankciók vannak egy ország ellen, annak vannak ártatlan áldozatai, ez gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy ártatlan áldozatok legyenek. Vannak szankciók Oroszország ellen is, amelyek Kelet-Ukrajna kapcsán érték Oroszországot. Én mégis támogatom ezeket a szankciókat. Köszönöm. A következő hozzászóló, Le Breton, ENF részéről. Ah, oké. Okay. Monsieur Stiglitz, euh, Stiglitz úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a vizsgálóbizottságba. Kérdezem, hogy öntől a Panama dokumentumok nyilvánosságra hozatala három pénzügyi visszaélés, követelés. Az egyik az adócsalás, a második a pénzmosás, a szervezett bűnözésből származó pénzek mosása, a harmadik pedig a nemzetközi konfliktusok, érdekütközés, összeférhetetlenség a nemzetközi tisztviselők szintjén. A véleménye szerint az Egyesült Államok és az EU tud-e küzdeni a korrupció ellen? Ön azt mondja, hogy igen, de nem teszik ezt meg. Négy kérdés merül fel bennem. Az első, ön szerint Donáltan megválasztása most oda fog-e vezetni, hogy az USA az átláthatóságot növeli? Kettő, mi a véleménye? Az EU-nak valóban szándékában áll a korrupció és az adóelkerülés szemben fellépni, amikor tudjuk, hogy az Európai Unió Bizottságát egy adóparadicsom volt minisztere vezeti, egy luxemburgi volt a miniszter. A harmadik dolog, mit gondol, az euróról nem könnyíti ez meg a korrupciót és az család, mint, mint az, hogyha nemzeti pénzek lennének? Negyedik dolog, ha a korrupció és az adócsalás ilyen mértéket ölt, illetve az ultraliberalizás, ultraliberális mondian világ globalizációnak ilyen hatása van, nem gondolja, hogy mégiscsak vissza kéne térni a nacionalizmushoz? Köszönöm szépen ezt a manifestót, mondja az elnök. A második kérdésre a válasz az már világos is. Visszaadom a válaszadás lehetőségét a professzor úrnak. I, I think I'm glad you brought out the, uh... Igen, a harmadik aspektust már azt hiszem kidomborítottam, tehát a titok, titoktartással a korrupciót és az összeférhetetlenséget is el lehet rejteni, fejlődő országokban is és fejlett gazdaságokban is ez komoly problémaforrás volt mindig. A, amikor a Világbanknál dolgoztam, a vezető közgazdászként egy, ez volt az egyik témám, ugye nagy komoly korrupció zajlott az egyik országban, és tudtuk, hogy a pénzeket Londonban rejtették el, az ország viszont nem tudott hozzáférni ezekhez a pénzekhez. Ez egyébként London szerepe volt, mint titoktartási paradicsom. Én nagyon aggódom most amiatt, hogy a Trump elnök megválasztásával nem születik majd erős megoldás, tehát hogy gyengülni fog ez a megállapodás. Tehát nem tudom, hogy egyáltalán a szókincsében szerepel-e az a kifejezés, hogy összeférhetetlenség, azt hiszem, hogy nem. Tehát az biztos, hogy nem a megfelelő kereteket állítottuk fel az összeférhetetlenség kezeléséhez. De hogy nagyon helyesen felhívta erre a figyelmet, az a tény, hogy az EU bizottságát pont az a személy vezeti, aki az egyik ilyen adóelkerülési rendszer vezetője volt, ami aztán más országoknak került pénzbe, ez nyilvánvalóan problémás. A jó hír itt azonban az, hogy az emberek tisztában vannak ezzel, és figyelmet fordítanak erre az ügyre. Tehát az emberek felteszik ezt a kérdést. Már maga ez a tény arra utal, hogy az emberek ezt foglalkoztatja. rengeteg mindenről nem tudtam itt most beszélni, ami mind-mind a korrupciót könnyíti és segíti az átláthatóság hiányát. Az egyik például a bemutatóra szóló részvények problémája, Ugye ez azt jelenti, hogy itt nem kell, nem kell átláthatónak lenni, ha bemutatóra szóló részvénye van valakinek, az 500 eurós egy szintén egy másik lehetőség, hiszen könnyen lehet pénzt hordozni ide-oda Európában. Tudom, hogy fogy az időnk, elnök úr, de ezt még hadd mondjam el. Amikor a gazdasági tanácsadók tanácsának a tagja voltam, akkor például a bemutatóra szóló amerikai kötvényeknek a problémáját kellett megoldanunk, mert szerintünk, tehát szerintem ezeket a bemutatóra szóló amerikai kötvényeket korrupcióra használták fel, és az USA pénzügyminisztériumának a válasz az az volt, hogyha ezeket megszüntetnénk, akkor megemelkedik a kamatláb. De persze ezt érteni kell, Ugye rájöttek, hogy a keresletet kitámasztja az ilyen bemutatóra szóló kötvények iránt. Hát nyilván azok, akik az adófizetést akarják elkerülni, és így tovább, tehát ha ezek a személyek ugye nem fogják meg, ezeket a, ezeket a személyeket ugye ilyen módon korlátok közé szorítják, akkor a kamatláb nyilván föl fog emelkedni. Tehát gyakorlatilag a pénzügyminisztérium az csak arra összpontosított, hogy a kamatlábat a megfelelő szinten tartsák, és ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag hozzájárultak ahhoz, hogy a korrupció és az adóelkerülés megvalósulhasson. Ez egészen felfoghatatlan ez a fajta érvelés és, gondi, és gondolkodás, legalábbis a számomra. Szerintem a protekcionizmus nem megoldás, ahogy azt ön javasolta. mert eleve egy olyan világban élünk, ahol megfelelő az integráció, ahol nagyfokú az integráció, az emberek szabadon mozognak, tehát nem megoldás a protekcionizmus. A helyes válasz azonban abban rejlik, hogy a kereskedelmi megállapodásokat kell úgy megkötni, hogy legyenek bennük olyan rendelkezések, amelyek az átláthatóságot írják elő, és segítenek bennünket abban, hogy ezt a harcot megvívjuk. Tehát bármilyen kereskedelmi megállapodásba be kell ezt építeni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük a válaszát. Két mm, kérdés van még a két legnagyobb politikai frakciótól. Niedermayer kolléga az egyik, és Emmanuel Morel a másik kérdező. Ludeknek adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Stiglitz professzor úr, hogy eljött. Az első kérdésem az azokra a válaszokra vonatkozik, amelyeket ön adott írásban a szakbizottságunknak. Ön ugye beszélt erről a hálózatról, amelyet ugye alkalmaztak Panamában is. Úgy tűnik számomra, hogy gyakorlatilag az ügyvédi irodák a leggyengébb láncszemei ennek a láncnak, mert azért a bankokra és más entitásokra vonatkoznak jogszabályok, de az ügyvédi irodákra sokkal kevesebb érvényes. Nem tudom, hogy ez a meglátásom helyese, kérdezem az ön véleményét. A második dolog pedig, hogy ez a vizsgálóbizottság a, itt az Európai Parlamentben nem csak a az adó elkerülésre, hanem az adó csalásra is odafigyel, tehát erre is foglalkozunk. Nagyon összetett az adórendszer eh, az USA-ban, illetve Európában is már egyes-egyes országokban, tehát kérdezem, hogy a véleménye szerint az országoknak nem kellene egyszerűsíteni az adófizetési szabályokon, mert az összetettség is eh, segíti az adócsalást, elkerülést. Válasz. Igen, azt hiszem, hogy a kettő leggyengébb láncem közül az egyik, egyiket az ügyvédi irodák jelentik ma, az biztos. de ezek a mindenféle trösztök és alapítványok a titoktartási szabályokkal, és így tovább komoly problémát jelentenek, és ezt úgy lehet megoldani, hogyha a tényleges tulajdonosokat tesszük közé, tehát ez valósítja meg a nyitottságot. Egyetértek azzal, hogy az adóelkerülés az komoly probléma, ugyanúgy, mint az adókijátszás, és az egyszerűsítés, a szabályok egyszerűsítése szerintem is az egyik megoldás, illetve az egyik fontos lépés. De hát azért mindig oda kell figyelni az egyensúlyra. Sokan azt mondják, hogy érdemes az egyszerűbb adórendszert megvalósítani. Persze, ha, ha nulla kulcsos adót írnak elő, akkor senki nem fog adót csalni, de ez ugye nem oldja meg a problémát, hogy valahonnan mégiscsak adóbevételekre kellene szert tenni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ki kell egyensúlyozni a két oldalt. A vállalkozások nagyon-nagyon okosak ravaszrókaként járnak el. Lehet, hogy ön azt gondolja, hogy most bevezetett egy egyszerű adórendszer, de én garantálom önnek, hogy a nagy vállalkozások, nagy társaságok biztos, hogy megtalálják annak a módját, hogy hogyan lehet ezt egy picit bonyolítani, és aztán az adót kijátszani vagy elkerülni. Egy egész ágazat épül erre, az adózással foglalkozó szakértők működnek, tehát ezt, ezzel tisztában kell lenni. A, az emberek ugyanis nagyon kreatívak, és megpróbálják megkeresni annak a módját, hogy hogyan ne fizessék meg az esedékes adót. Tehát a nulláról kezdve lehetne talán a nagyobb egyszerűsítést elérni, tehát mondjuk van, van egy adójogszabály, azt akkor kikerülik, erre azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt egyszerűsítsük, de az egyszerűsítést is kikerülik, akkor önök megint lépnek, vagy a kormány megint lép, akkor azt megint kikerülik a vállalkozások, és így tovább. Akkor lehet, hogy egy adott ponton az ember inkább visszamegy a KH-hoz, és azt mondja, hogy jó, valami nem működik, akkor nulláról írjuk újra a szabályokat, és kezdjük előről ezt az egész eljárást. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló Emmanuel Morel. 1230 úgyhogy azt hiszem, hogy az utolsó kérdező után sajnos a spontán kérdésekre nem lesz lehetőség. Köszönöm, Stiglitz úr. Beszélt a kereskedelmi megállapodásokról, illetve a panamai kapcsolatokról, a pénzmosásról, a pénzügyi csalásról, és azt mondta, hogy ez kevésbé a pénzügyi szektoron keresztül megy, hanem inkább a kereskedelmi tranzakciókon keresztül. Mit gondol, lehetnének-e fiskális feltételek, mondjuk egy kereskedelmi megállapodásba beépítve, amelyeket, hogyha nem tartanak tiszteletbe, tehát például a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása, vagy az országonkénti jelentéstétel, tehát, hogyha ez így nem sikerül, ezt, ezt nem építik be, nem tartják be, akkor megszűnik a, a szerződés. Én is olvastam az euróval kapcsolatban ön által írtakat, ugyanúgy, mint mások. De mit gondol az euró esetében nem kellene valami fajta biztonsági háló, tehát azért szükség lenne valami biztonsági hálóra fiskális ügyekben. Tehát azzal egyetértek, hogy az adókijátszást is el kell kerülni, de kellene valami minimális adó az eurozónában nem, tehát nem lehetne így ezt a fajta adóelkerülést, adókijátszást kikerülni. Köszönöm, hogy az elnöket. Hát sajnos az euróval kapcsolatos témát ma nem tudjuk megvitatni, mert nem lesz erre idő, a professzor úr kap a válaszhoz. Igen, egyetértek. Uh... Mind a két kérdezővel egyetértek, tehát hogy a kereskedelmi megállapodásokba legyenek beépítve ilyen feltételek, és hogy be lehetne építeni azt, hogy a kereskedelmi megállapodásban felsorolt előnyöket csak akkor lehet élvezni, akkor élvezhetik, használhatják ki a felek, hogyha a feltételeknek megfelelnek átláthatóság, a tényleges tulajdonosok nyilvántartása, stb. stb. Szerintem ez nagyon jó gondolat. Eleve ez az átláthatóságot már nagyon nagy mértékben segíteni. És azt is gondolom, és egyébként ez ahhoz kapcsolódik, amit a jelentésben is leírtunk, tehát ugye négy módja a nemzetközi adóverseny megoldásának, itt van a kezemben. A bizottságunk első ajánlása az pont ez volt, hogy hogyan csökkentsük az adóversenyt, az pontosan az lenne, hogy legyen egy elfogadott minimum vállalati adókulcs mindenütt, és ezt a jelentésben írjuk, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani. Tehát globális szempontból, ha az USA vagy az EU, vagy akár a kettő közül csak az egyik már elfogadna egy ilyet, tehát minimális társasági adókulcsot, egy, egy alap minimál társasági adókulcsot, akkor már ennek lenne hatása. Tehát ez már előkészíteni a, a talajt, úgymond, tehát az, az extrém, a szélsőséges adó elkerülés és adóverseny megszűnne, amit ma tapasztalunk. Köszönöm szépen Stiglitz professzor, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait, nagyon ösztönöz ez bennünket ebben a bizottságban. Köszönöm még egyszer ezt a gyümölcsöző eszmecserét. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, hogy 10 perccel tovább maradtak, és ezzel lezárom az ülést. Köszönöm.